Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégáim! Szép jó napot kívánok, és azt gondolom, hogy kezdjük is a munkát. Allez, prenez place! Kérem foglaljanak helyet és két mikrofonba fogok beszélni egyszerre. Szép jó napot kívánok még egyszer, kedves kollégáim! Itt az iskola kezdés, első nap az iskolában. Első nap az iskolában a, a jó fogadalmak napja, mint az új év első napján visszatértünk a nyári szünetből valós javaslatokkal szeretnénk a trant eh, éltetni, hogy jó hangulatban zajló munka mellett a munka is igazán haladjon, ambíciózusan komoly kihívásoknak kell megfelelnünk, akár a ö, ö, szociális, gazdasági, technológiai kihívásokról beszéljünk, akár a felmelegedésről, mindenhol van mit tennünk, mindenki egészen jól néz ki, jó magam is, sokat barnultam a nyáron. Kezdjük is a munkánkat azzal, hogy szavazunk. Á, bocsánat, még mielőtt szavaznánk a napi rendel kapcsolatban, hadd mondjam el azt, hogy a hatos napi rendi pontot elhalasztjuk, és részletekbe menően majd a koordinátorok ülésén térünk vissza erre a kérdésre. Most pedig tehát szavazunk. Kérem, mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Igen, a szavazásra tehát készülünk. Olaszból nem jön a tolmácsolás. Hol van a olasz doboz, kabin. Valami gond lehet itt a tolmácsolással. A tolmácsok között olaszra bárki francia, angol, ö, olasz tolmácsolást vállal-e olaszra. Mm, úgy látom a német kabinból, hogy nem az angoloknál is azt mondják, hogy nem a franciáknál sem. Látjuk, újjal mutogatnak a francia kabinból, hogy nem. Hát a magyar kabin sem sajnos. A hollandok sem. Sajnos semmilyen nyelvi kabinból olaszra nem fognak tudni tolmácsolni, hogyha nincs olasz kabin. Nincs olasz tolmácsolás. Kedves olasz kollégáink, mit tehetünk? Mit tehetünk? Itt vannak az olasz kollégák, megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében. Elnézést kérek, ez egy terem probléma, és a koordinátorok és az alelnökök anyanyelvi kabinjait találjuk itt a teremben. Nagyon odafigyelünk tehát, hogy világosan fogalmazzunk, hogy az olasz képviselők se érezzék magukat elveszve. Remélem, hogy a jövőben ezt a problémát sikerül elhárítanunk. Huszonhárom, meg vagyunk, rendben, elkezdhetjük tehát magát a szavazást. A 2018-as EU költségvetés, általános költségvetés, Tusanovszki előadó úr tollából elkezdjük a szavazást. Először is a módosító számával kezdem. 55-87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 57-50-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-51-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, mert nem teljesen világos. 55-51-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 plusz, mínusz 23, elutasítottuk. 55-52-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Két azonos módosító, 55-53-as, 57-05-ös, mindkettőről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodik. A módosítókat elfogadtuk. Következő 55-54-es, 57-06-os mellette, ellene, tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. 55 55-ös. 55-55-ös mellette, ellene, tartózkodik. Úgy vélem, hogy elutasítottuk. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, elfogadtuk. Mm, mindenkinek. Most van első nap az iskolában. Két egy azonos 55-56-os és 55-57-es módosító mellette, ellene tartózkodik. A két módosítót elfogadtuk. 55-80-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Két azonos módosító 55-58-as, 55-59-es mellette ellene tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. 55-82-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ellenőrizzük? Az 55-82-est ellenőrizzük, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az 55-82-est, mint mindig. Miért mondták ezt a teremből, hogy mint mindig? ne kezdjük így a, az új nyitányunkat. 55-61-es, azonos a 91-essel mellette, ellene tartózkodik. két módosítót elfogadtuk. Két azonos módosító, 63-as, 55-78-as, mellette, ellene tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. Két azonos módosító 55-64, 55-79 mellette. Hellene. Tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. 55-90-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem világos. Wim van de Kampur, szavazzunk! e módosítóról. Lezárom a szavazást. És az 55-90-es módosítót az asszony tollából elfogadtuk. Folytatjuk. 55-89 mellette ellene kitartózkodik. A módosítót elfogadtuk. 55-70-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 55-65-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 55-66-os mellette ellene tartózkodik. A módosítót elfogadtuk. 55-67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 55, 68-as mellette, ki mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Üdvözlöm, Kunur, minden rendben, nagyszerű. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 55, 69-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 55-71-es módosító mellette. Á, igen, azonos a 71-es a 72-essel, tehát a kettőről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodik-e két módosítót? Elfogadtuk. 55-73, 55-92-es mellette ellene tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. Két azonos, az 55-74-75-ös mellette ellene tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. Szintén két azonos, a 76-os, 77-es mellette ellene tartózkodik. E két módosítót elfogadtuk. 55, 84-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. A módosítót elfogadtuk. 55, 85-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Elutasítottuk a módosítót. Folytatjuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Az egyes kompromisszumot elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, 11-est elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik. 16-os módosítót elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik. 13-ast elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. 14-est elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik. 15-öst elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodik. A 17-est elfogadtuk. 16-os mellette 18-as javítja magát az elnök asszony mellette ellene tartózkodik. A 18-ast elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik. A 19-est elfogadtuk, 20-as mellette. 20-as módosított mellett. Tudom, azért próbálkozhatok. Ellene? Na, itt van. A 21-es mellette? Ellene. Tartózkodik, a 21-est elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik. A 22-est elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodik. A 39-est elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Kettes kompromisszumot elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 27. Ki? 27-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as. Nem, világos volt. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, a 28-ast elfogadtuk. 29-es mellette ellene, ki tartózkodik, a 29-est elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, 30-est elfogadtuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 31-est, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 32-est, 33-as mellette, ellene. Tartózkodás, 33-ast elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, négyes kompromisszumot elfogadtuk. 44-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. 44-est elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A 42-est elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ötöst elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás. 53-ast elfogadtuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Az 59-est elfogadtuk. 54 mellette. Ellene tartózkodás, 54-est elfogadtuk. 55-ösről csak az első részről szavazunk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, 55-öst elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, 56-ost elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, 57-est elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, 58-ast elfogadtuk. 61 mellette. Ellene, tartózkodás, 61-est elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene, tartózkodás, 60-ast elfogadtuk. 62-es mellette ellene, tartózkodás, a 62-est elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás, 63-ast elfogadtuk, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, 65-öst elfogadtuk, 66-os, 65-ös. Megnyitjuk a szavazást a 65-ösről. 65, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 17-en ellene. E, elfogadtuk, nagyjából ugyanaz az arány, mint előtte Fim van de Kampur. 65-ös, tehát így elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodás 66-ost elfogadtuk. Most így az így módosított szöveget, szövegről szavazunk. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, egy ember ellene, két tartózkodást, nagy többséggel elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentéstőnek.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 Allons-y, nous reprenons nos travaux. Folytatjuk a munkát. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a hatos napi rendi pontot elhalasztottuk. Ez, ezért a TNT hálózat 2014-ben, 2015 ben történt megvalósításáról szóló előrelépést előrevettük, és most egyébként pedig következik az ötös napi rendi pont, megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása. Ehhez egy 2009-es irányelvre vonatkozik, a megújuló energiaforrásokról szól ez az irányelv, és a dekarbonizáció és diversifikáció közlekedési ágazatban megvalósított céljairól szól ez a téma. A bizot, az eh, ITRE szakbizottságnak kell eh, a véleményünket elkészíteni, hiszen az az illetékes bizottság. Báz Ekut, a jelentéstevőnk, ő fog eh, a részletekbe menni, úgyhogy meg is adom a szót, tessék, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden, már volt vita, eszmecsere a témával kapcsolatban Wim van de Kamp úr, Viktor úr, kérem egy kicsit lass, halkabban beszélnek, hogy ne zavarják a jelentéstevőt. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy ez nagyon kedves. Mindig Wim van de Kamp zavarja itt az ülést. A hollandok nem tudnak csöndbe maradni. Nos, ez a második eszmecsere, úgyhogy a módosításokra koncentrálunk. 222 módosítás született, ez egy kicsit szerény szám, volt már ennél rosszabb is. Jelentéstevő vagyok más témában, ez csak vélemény ugyan, de envi jelentéstevő is vagyok, és ott 1111 egy módosítás született, tehát egy-egy-egy-egy, itt pedig 2-2-2, tehát 222, könnyű megjegyezni ezeket a számokat. Hogyha megnézik a módosító javaslatokat, akkor látják, hogy ezek nagyon különböző irányokba mutatnak. Elég nehéz lesz kompromisszumos javaslatokat kidolgozni egyes témákban, és nincs is rá sok időnk. Úgyhogy, hát ez egy nagy kihívás, jövő héten lesz egy ülés, és aztán majd Strasbourgban lesz a következő, és aztán már nagyon szorít az idő, úgyhogy meg kell próbálni valahogy egy harmadik árnyék jelentéstevő ülést összehozni, erre szükség lesz. Azért is, mert az első árnyék jelentéstevő ülés jövő héten valószínűleg arra szolgál majd, hogy az árnyék jelentéstevőkkel a prioritásaikról beszéljünk. Tehát az első javaslatommal nem fogok még előállni, mert túlságosan hát eltérőek a vélemények. Meg kell hallgatnom az ennyi jelentéstevőknek a véleményét. Persze nagyon sokat segítene, hogy ha az eszmecsere során már most felvázolnák ezt, de el tudom képzelni azt is, hogy kisebb felállásban, tehát árnyékjelentéstevő ülésen kellemesebben, kényelmesebben érzik magukat a árnyékjelentéstevők, hogy megosszák velünk a véleményüket. Nos, tehát ez csak egy ilyen kis feltáró ülés lesz. A fő témánk, amelyeket szeretnék majd napirendre tűzni, az első az arról szól, hogy külön célra van, célkitűzésre van-e szükség a, a közlekedési ágazatban. Számos módosítójavaslat erre vonatkozik, de persze vannak al kategóriák, a fejlett bioüzemanyagokra, első generációs élelmiszernövény bioüzemanyagokra. De mi az általános cél ezek felett? De persze nem kell túlterhelni a javaslatot alcélokkal sem. Úgyhogy ezt a kérdést mindenképpen fel kell vetni az árnyék jelentéstevőknek. Aztán az élelmiszer célú növények plafonja. Egyesek növelnék ezt a plafont, mások a bizottsági szinten tartanák. Számos fontos téma merül fel ezzel kapcsolatban. Aztán milyen típusú fenntarthatósági kritérium marad? A két dolog összekapcsolódik. Minél jobban a fenntarthatóságra koncentrálunk, annál inkább látom azt, hogy akkor nincs szükség plafonra, vagy a plafon csökkentésére. Szerintem a két dolog összefügg. Az árnyék jelentéstevők véleményét várom ezzel kapcsolatban. Aztán egyesek a, az új típusú élelmiszer, növény alapú bioüzemanyag fenntarthatóságával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket. Aztán a kilences függelékkel kapcsolatban is lesznek kérdések. Egyesek meg akarják, módosítani akarják a kilences függeléket, mert az ebben szereplő termékeket használják ipari célokra is, itt azonban, hogyha bioüzemanyagokra is felhasználjuk, illetve élelmiszertermelésre és ezeket a termékeket, akkor itt átfedések lesznek. Úgyhogy a 9-es függelékkel kapcsolatban mindenképpen ezt mindenképpen fel kell vetnünk de még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz ennek a végkifejlete. Végül pedig van néhány olyan módosítás, amely 0%-os plafont tenne az olaj, olajos magvakra, főleg a pálmaolajra, tehát megtiltanák ennek a használatát. Hogyha bizonyos olajos magvakat megtiltanák, akkor bizonyos hát nemzetközi vitákat fogunk ezzel kiváltani. Úgyhogy egyértelműbb kritériumokat, szigorúbb kritériumokat kell meghatározni, amelyeknek valószínűleg a pálmaolaj nehezen tud megfelelni, de mégis ezt jobb megoldásnak tartom, mint a teljes tiltást. Ezzel kapcsolatban szeretném majd az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását hallani, és jövő héten majd kitérhetünk a prioritásokra. Várom az hozzászólásokat, mind most, mind pedig majd a jövő héten. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most akkor megnyitom a vitát. Meg is adom a szót Szelényi úrnak, aki beszélhet olaszul, és lesz tolmácsolás. Tessék. Sì, <laughs> la, la, la posizione... La posiz... Köszönöm szépen. Szeretném a néppárt álláspontját ismertetni ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Az ITRE-ben és az ENVI-ben és más szakbizottságokban is hasonló álláspontot képviseltünk. Röviden három pontról szeretnék beszélni, ezek különösen fontosak a szakbizottságunk szempontjából. Először is a hármas cikkre térnék ki, ahol a 27-es vagy 45, 27 vagy 45 százalékos célkitűzésről van szó, illetve más számadatokról is. Mi úgy véljük, hogy a 27 százalék egy megfelelő célkitűzés, így egyensúlyt tudunk teremteni a megújuló energiaforrások között egyrészt, és másrészt az egyéb nagy kihívások között, amelyekkel az EU stratégia szembesül. Szerintem megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, megfelelő kompromisszumot kell találnunk. A korábban meghatározott 10%-os számarány kapcsán mi nyitottak vagyunk az egyeztetésekre, Őszintén szólva, akár a 10% is maradhat, ezt nem elleneznénk feltétlenül. Következő pont, ez szintén a 25-ös cikkre vonatkozik, illetve a 7-es cikkre hivatkozom most. Támogatom a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy a trannak a saját célkitűzéseit kell elsősorban szem előtt tartania. Itt elsősorban az első generációs üzemanyagok ról való átállásról van szó, a második generációs üzemanyagokra. 7%-ot javasol a jelentéstevő. Ez azt jelenti, hogy megindul az átállás, de fokozatosan történik, észszerű keretek között hiszen ösztönzőket teremtettünk a befektetők számára, hogy beruházzanak az első generációs üzemanyagokba. Nagyon fontos ez, ezzel összefüggésben, hogy Európa ne veszítsen befektetőket, beruházókat. Szólnék most röviden a kilences függelékről. Szerintem itt nem kell nagyobb rugalmasságot teremteni. Úgy gondolom, hogy itt elsősorban a takarmányokról van szó, A 9-es függelékben hulladékokról van szó, nem pedig más alapanyagokról. Úgy gondolom, hogy a körforgásos gazdaság szempontjait is figyelembe kell venni, Hogyha egy alapanyagot rendeltetésszerűen használnak, akkor azt szerintem itt nem kell megnevezni. Ezek a fő pontjaink, ezek fontosak számunkra, és persze továbbra is hajlandók leszünk egy együttműködni a jelentéstevővel. Krisztin Revaud d'Alon, bonne foi igen fontos témáról van szó. Azt gondolom, hogy hasznos árnyékelődókkal való egyeztetésre és ülés sorozatra fog sor kerülni, hiszen igen ö, ö, értékes anyag ez, tartalmas, hosszú anyag, de erőteljes és közös hangot kell megütnünk különbséget kell tennünk a különböző agrár ö, üzemanyagokon, mert hogyha a fosszilis ö, anyagokból, üzemanyagokból ki is akarunk lépni, az erdők pusztulását sem szabad elő ö, ö, irányoznunk. Milyen célokkal, milyen számadatokkal ö, gondolkodjunk. A szocialista ö, frakcióval egyet, úgy gondol, együtt mi is úgy gondoljuk, hogy a növénykultúrákat, típusokat, valamint az úgynevezett területhasználatot is figyelembe kell venni. Az egyes árnyékelőadók és az előadó is így gondolja, hogy a közvetett megváltozásból eredő kibocsátásokat is figyelembe kell venni. Nem csupán az emissziókat kell figyelembe venni, így szabad csak eljárnunk. A számadatokat is körül kell még járnunk, erről is beszéltünk. Az első generációs üzemanyagoknál, a fejlett bioüzemanyagoknál és a nemzeti szintű célkitűzéseket mindenképpen figyelembe kell vennünk, tárgyalnunk kell, hogy ne csak az Európai Uniós célok legyenek kötelező törvények, a 25-ös cikkre gondolok. A globális 9% a 6,8% helyett fontos, de jó lenne, hogyha a tisztának vélhető bioüzemanyag meghatározása fontos. 3,6% 2030-ban fontos lenne, mert így lehet a fosszilis üzemanyagok hegemóniáját végre megszüntetni. Különböző pozíciókat kettő-három négyszeres mennyiségű üzemanyag felhasználásnál figyelembe vesszük, például a légi közlekedésnél is ösztönzőként használhatjuk arra, hogy a tiszta energiaforrásokat alkalmazzuk. De nem szabad, hogy ellentétes hatást váltson ki. A szavazásig a számítok arra, hogy jelentős kompromisszumokat sikerüljön kidolgoznunk. De Meszméker úr. Ja, dank u. Ik doe dat in het uh, Nederlands. Köszönöm szépen hollandul szeretnék hozzászólni. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak a, mu- a munkához. A módosítók száma is azt mutatja, hogy a szakbizottságunk nagy mértékben érdeklődik az állásfoglalás témája iránt. És nagy örömmel látom azt, hogy a módosítóink nagy számban támogatást kaptak a többi frakciótól. Például, ami a hulladék hierarchiát illeti, a körforgásos gazdaságot, ezek mind-mind fontos elemek a számunkra. Vannak persze olyan dolgok, amiben nem értünk egyet, de ez természetes. Először is szeretném megemlíteni, hogy néhány frakció síkra száll azért, hogy fennmaradjanak a már eddig is alkalmazott kötelező nemzeti célkitűzések. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy olcsóbb lenne, költséghatékonyabb lenne, hogyha EU szinten, eu szinten kötelező célkitűzéseket határoznánk meg, nemzeti célkitűzések nélkül, ez elegendő lenne ahhoz, hogy a nemzetközi vállalásainkat teljesítsük. Másrésztről azt látom, hogy néhányan támogatják, hogy 27%-ról 30-ra vagy akár 35%-ra emeljük az EU-s kötelezettségvállalásokat. Számunkra azonban nagyon fontos szempont az, hogy az EU-s célkitűzések teljesíthetőek legyenek, továbbá az is, hogy a versenyképességünk ne csorbuljon, mert ez drámai hatással járna. Így tehát megfelelő egyensúlyt kell teremteni az ambíciók, és a realisztikus megközelítés között, ezért mi a 27%-os célkitűzést támogatjuk úgy, ahogyan arról a tanács is megállapodott. És végezetül az első generációs bioüzemanyagoknak szánt támogatást le kell építeni, ebbe szerintem minden, ebben mindannyian egyetértünk, de ezt intelligens módon kell végrehajtani, azért, hogy a nem kívánatos hatásokat elkerüljük, valamint a bizonytalanságot is elkerüljük a beruházók szempontjából. A legújabb kutatások azt mutatják, a legújabb felmérések azt mutatják, hogy az Európai Unió nagyon jó úton halad, hogy elérje a 2020-as célkitűzéseit. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a megújuló energiák területén nagyon jól teljesítünk, ezt is szem előtt kell tartanunk. Köszönöm, és várom a további együttműködést. Köszönöm, Demeszmaker úrnak. Rados van a szó, a, a sor. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány mondatot szólnék erről a kérdésről. They proposed the reduction of the renewables of first generation from 7% to... A 7 százalékról 3,8 százalékra történő csökkentésről szeretnék röviden szólni. Egyelőre nem világos, hogy ezt a célkitűzést hogyan kívánjuk elérni. És nem világos, hogyan kívánjuk helyettesíteni a második generációs megújuló energiákkal az első generációsakat. A mi a módosítóink elsősorban arra irányulnak, hogy az első generációs bioüzemanyagok arányát megtartsuk. Nem teljesen világos, hogy a második generációs üzemanyagok esetében hogyan érhető el a célkitűzés pontosan. a széndiokszid kibocsátás csökkentés célját úgy tudjuk leginkább elérni, véleményünk szerint, hogy az energiahatékonyságot növeljük, nem pedig a bioüzemanyagok számarányát, ez lesz elsősorban az ALDE álláspontja az árnyék jelentéstevői egyeztetések során. Köszönöm. Madame Anderson. Köszönöm, Anderson asszony. Öné a szó. Hi. Um, well, just to say, uh, I... Csak azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben támogatom a jogalkotási javaslat céljait, és nagyon fontosnak tartom, hogy ambiciózus célkitűzéseink legyenek. A kettes cikkre szeretnék kitérni külön, és a szektorális ágazati integráció kérdésére, mert ez nagyon jól hangzik ugyan, de hogyha nem definiáljuk pontosan a fogalmakat, és nem mondjuk ki világosan, hogy az elektromos energiára és a hidrogén alapú energiahordozókra összpontosítunk, akkor, akkor ebből baj lesz. Emellett úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartani a szerződésekből eredő kötelezettségünket, hogy a környezetvédelmet minden egyes téma kapcsán szem előtt tartsuk. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Ejjel a Szender asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azokkal, akik szerint mielőbb modernizálni, korszerűsíteni kell, és a célkitűzéseket is ambiciózusabban kell megfogalmazni. Mégis szeretném azért a következőket is elmondani. A Tormás jelentés kapcsán árnyék jelentéstevő voltam, és akkor sokat beszéltünk arról, sok szó esett arról, hogy bizonyos üzemanyagokat rossz fényben tüntetünk fel. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Hiszen nyilvánvalóan meg kell szüntetni a káros gyakorlatokat, de másrésztről nem szabad veszélyeztetni azt, ami jól működik. A bioüzemanyagok esetében nem szabad előre stigmatizálni őket, hiszen sok esetben nagyon pozitív hatásuk is van, külön, különösen amikor a kapot nézzük, a közös agrárpolitikát például. Nem csak az erdőírtással kell összefüggésbe hozni a bioüzemanyagokat, Látni kell, hogy az energiaforrások diversifikációjához nagymértékben hozzájárulnak. Körforgásos gazdaság, ez is egy olyan fontos téma, amelyet előbbre kell vinnünk. Beszélnünk kell arról, hogy a biomassa a közlekedés politikában mit érhet el, mit érhetünk el vele, de meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Bizottság által javasolt ütemterv elegendő, illetve kielégítő-e, avagy módosítani kell rajta. Emellett szeretném felvetni a következőket, és az FC kapcsán megpróbáltunk pénzügyi ösztönzőket teremteni az elektromos járművek használata számára. Oda kell figyelnünk hogy ne teremtsünk ezzel összefüggésben ellentmondásokat. Aztán, ami a légiközlekedést illeti, illetve a hajózást, ezeken a területeken is konkrétabb javaslatokra van szükség. Nem tehetünk úgy, mintha ezek ugyanan ágazatok lennének, mint amilyen például a turizmus vagy a logisztika. Ezeket másképpen kell kezelni. Nielsen úr, tessék. Tack så mycket. Jag, jag vill reagera. Köszönöm szépen. Szeretnék arra reagálni, amit a jelentéstevő felvetett. Legyenek kritériumok, vagy legyen tilalom. Tilalom, vagy kritériumok. Szerintem megfelelő kritériumok megfogalmazására lenne szükség, világos, egyértelmű kritériumokra van szükségünk, amelyek az intelligens éghajlatbarát megoldások irányába terelnek minket. Svédországban például a tilalom gyakorlata, vagy a szubvenciók alkalmazása hibának bizonyult. Hogyha megfelelő erős kritériumokat határozunk meg, akkor a piac maga szabályozni tudja ezeket a dolgokat. Én Észak-Svédországból származom, ahol hatalmas erdőségeink vannak. Júliusban önök közül többen is ott jártak, láthatták, hogy mekkora erdőségekkel rendelkezünk, és a fákat kivágják, a fák egy részét kivágják, és az ebből kitermelt fát épületek felhúzására használjuk, és így tovább. De hát az embernek tudatában kell lennie annak, hogy az erdő egy megújuló erőforrás, és ennek megfelelően kell cselekedni, hogy az ember aztán környezetbarát és éghajlatbarát gyakorlatokat alkalmazzon és Észak-Európában az erdőségek igenis hozzájárulhatnak ahhoz, hogy helyettesítsük a fosszilis energiaforrásokat. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság képviselője felé fordulok, és Volpi úrnak adom meg a szót, aki az energetikai főigazgatóságot képviseli. Köszönöm, hogy elfáradt közénk és hogyha konkrét válaszokat szeretne adni a kollégáim által felvetett stratégiai és célszám kérdésekre, akkor erre most lehetősége van. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm azt is, hogy a képviselők megjegyzésekkel éltek, hogy a javaslatunkat javítsák. Ellenőrizzük és elemezzük is az öt fő tengely köré megújuló energia célszámok felé tette frakció megjegyzéseket. Az emissziós célszámok, küszöbértékek növe, növelését 27%-ról kérték többen, ez nem meglepő, és nyomon követjük a vitát az Európai Parlamentben, de szeretnénk valamire rámutatni különösen a bioenergia szerepére, amely 60%-át fedi le a megújuló felhasználásnak. 2030-ban még mindig ilyen lesz ez az eloszlás, hogyha túl szigorú biomassa, bioüzemanyag kritériumokat határozunk meg, az komolyan költséghatékonysági és megvalósíthatósági problémákhoz vezethet, és a 27%-os energia részarány megújulót is fenyegetheti. Közlekedési célszámok külön frakciók, külön célszámokat vezetnének be. Látjuk, kérdést eh, vetett föl maga a téma felelőse is ezen célszámmal kapcsolatban. A bizottság javaslata az európai méretűvé tételt célozza meg az intézkedés csomagnál, és legalább 27-es EU kötelező célértéket célzunk meg, ágazati megközelítésben pedig közlekedési ágazatban az üzemanyag szolgáltatókat megújuló bioüzemanyagok bevonására ösztönözzük. A jelenlegi irányelvvel kapcsolatban azt látjuk, hogy a közlekedési ágazatban, az egyes tagállamokban problémák merültek fel a különböző végrehajtások szintjén. Világosan látjuk tehát, hogy a bizottság továbbá szeretné a megújuló üzemanyagok eh, alkalmazását eh, a szín mentesítés irányába megvalósítani, a diversifikáció felé, a foszilis üzemanyagoktól való eh, szakítás felé eltéríteni és ezért vannak itt a célszámok. Aztán megint csak látjuk, hogy a, a talolaj szurok kérdése felmerült. Mi azt kívánjuk, hogy az elsőtől második generációs üzemanyagok felé lépjünk el, álljunk át, ez fokozatosan ö, történik meg az első generációsból a második generációsba való átlépésről van szó. Vita ö, előzte meg e döntést, számos ö, alkalommal ö, megértettük már azt a vitákból, hogy igazából az élelmiszer növény alapú bioüzemanyagoknál ha az első generációs élelmiszernövény alapú bioüzemanyagoktól fokozatosan elindulunk, és most már inkább a fejlett bioüzemanyagok felé lépünk el, valahol ez a metodológia az, amely a közvetlen e, emissziókat célozza meg. De az viszont igaz, hogy a közvetett kibocsátások kérdését még körül kell eh, járnunk, úgy, hogy fokozatosan csökkentjük az élelmiszer alapú bioüzemanyagok hozzájárulását. Alapvetően azt javasoljuk, hogy a részarányt a 2009-es szintre ö, m, m, csökkentsük, az irányel előtti szintre. Jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy ennek mindenképpen pozitív hatásai lesznek, így sikerül a környezetvédelmi fenntarthatósági célokat is megvalósítani, és ugyanakkor jelentős beruházásokra ösztönözni a bioüzemanyag előállítókat és a gazdákat is megjegyzést hallottunk a mm, jelentősen fenntartható élelmiszernövény alapú bioüzemanyagokra. Milyen okok húzódnak meg ezen megfontolás mögött? mert számos bioüzemanyag, ilyen típusú bioüzemanyag létezik, valóban teljesen tiszta üzemanyagok, kibocsátásmentes üzemanyagok még nem léteznek, és az úgynevezett inkorporációs kötelezettség szintjén ezt figyelembe vettük. Aztán a kilences melléklet függelék kérdésére térjünk át. Megint csak arra appelláltunk, hogy a meglévő irányelvet követve az ipar megfontolásait is figyelembe véve igazából az alapanyagoknál a különböző bioanyag, üzemanyag alapanyagokat listába szedtük, és itt valahol lehetővé tesszük, hogy egyes alapanyagok itt szerepeljenek, a bioüzemanyagok alapanyagaként. Számos kérdést hallottunk arról is, hogy nem arról van szó, hogy a megújuló energia célszámokat megkérdőjeleznénk, de az üzemanyagszolgáltatók számára fokozatosan valósítjuk meg az energia diverzifikációs közlekedési ágazati célszámokat. Úgyhogy minden egyes alapanyagnak megvan a listában a helye. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönöm szépen a bizottsági szakértőnek, eh, hogy összefoglalta ezeket a eh, kérdéseket, és most Pászék a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek eh, a hozzászólását. Azt gondolom, hogy a téma kulcsfontosságú témáit eh, az eszmecserén mind fel lehetett vetni. Ez nagyon jó. Tehát nagyon jól sikerült meghatároznunk, hogy melyek a legfontosabb témák, de eh, hogy tudunk ezekben kompromisszumot találni? Ez lesz majd az igazi kihívás. Ami a célt illeti, természetesen erről vitázhatunk hosszasan, de hadd hangsúlyozzam, hogy a közlekedési bizottság véleménye a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéssel kapcsolatban, hát nem ez lesz, ami a leginkább érdekli majd az embereket, politikai vita lesz a témában plenáris vita, az ITRE az illetékes bizottság, tehát a kulcs, az általános célkitűzés lesz majd itt a figyelem középpontjában, de ez a vélemény sokkal ré, inkább részletekben mehet, nagyon okos gondolatokat fogalmazhat meg, Nyilván a különböző vélemények nem változtatják meg a világot, de meg kell vizsgálnunk ezt, eszmecserét kell folytatnunk erről, de el kell kerülnünk azt, hogy erről a véleményről, ebben, ezen a véleményen belül az általános célról beszél, mint a legfontosabb témákról. Eh, hiszen a közlekedési célok fontosabbak, mint az általános cél. Nekünk nem mondom, hogy az általános cél nem fontos, de minden esetre eh, ez mindenképpen elengedhetetlen. Most persze nem fogok belemenni a bizottság által elmondottakba, mert akkor itt ülünk még fél órát. A fejlett bioüzemanyagok véleményem szerint előrelépést mutatnak, és azt látom, hogy a téma mely szerint ez csak hulladék alapú legyen, a 9-es feje, a 9-es melléklet részletekbe menjen, ezeket meg kell változtatni. Sok helyről hallottam, hogy ez a körforgásos gazdaságra tartozik. Ezen a területen mindenképpen fontos a megegyezés és definíciót találjunk a fejlett bioüzemanyagról. Bio a legnehezebb, vagy a legnagyobb kihívás az első generációs üzemanyag, tehát az ala, a élelmiszer, növény alapú bioüzemanyag, anyagok, a néppárt nagyon megtartaná a 7%-ot a beruházók védelme érdekében, mások nagyon ragaszkodnának a fenntartható élelmiszer alapú bioműzemanyagokra, én a kritériumokra koncentrálnék, tehát a szigorú kritériumok nagyon fontosak, GUE eh, például mm, konkrét, eh, specifikus részletekbe megy, eh, ezeken a területeken a bizottság ambíciója nem, eleg, nem elegendő. A, a plafon az mm, hát egy, nem egy szofisztikált megoldás. Persze, hogyha minden csökkentünk, akkor jó, minden, le fog, minden csökkenni fog, de hát ez mondom, nem egy kifinomult megoldás. Az első generációs bioüzemanyagban sem minden fekete-fehér. Most kérdezem, hogy egy szofisztikáltabb megoldást választunk, vagy egy egyszerűbb megoldást. Én a szofisztikáltabb mellett tenném le a voksomat. Tehát én így közelíteném meg a témát, és aztán valószínűleg egy jó kompromisszumra jutunk, e, és e, a mi feladatunk az tehát, hogy megváltoztassuk a bizottság javaslatát, amire egyébként a bizottság nagyon büszke, de hát nekünk meg ez a feladatunk. E, most az első ülésen az árnyék jelentéstevőkkel végigmegyek ezeken a témákon, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen javaslatokra jutunk és milyen kompromisszumokra. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelentéstevőnek. Hadd mondjam el, hogy a szavazás október 12-én lesz. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egy nagy vita, egy nagy beszéd volt a COP21-el kapcsolatban, egy kicsit elfelejtették a COP21-ben a közlekedést. A COP23 előestéjén nagyon fontos, hogy előrelépjünk a közlekedés témájában is, hiszen ez a klímaváltozás és a megújuló energiák témájába tartozik, úgyhogy vannak ambícióink, ambícióink ezen a területen. Most pedig a bizottság ismerteti az előrehaladási jelentést a TNT hálózat 2014-ben és 2015-ben történt megvalósításáról. Ne féljen, a bizottság képviselője üljön ide mellém, de nem akar, úgy látom. Qu'est-ce que vous êtes sage? Hú, de visszafogott mindenki, de mégis én úgy látom. Nagyon örülök. Ça va et toi Bien. Hallo. Alors, je ne vous le présente plus, hein. Vous savez que c'est le directeur. Most a DJ Move igazgatóját szeretném eh, sok szeretettel köszönteni. Eh, ön fogja bemutatni a 2014-2015-ös előrelépést, és aztán utána kerül sor a vitára. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Most folytatjuk a munkát, vagy újra kezdjük a munkát a vakáció után. Köszönjük, hogy lehetőséget tett, lehetőséget kaptunk a TNT hálózat 2014-es 15-ös előrelépésnek bemutatására. Angolul fogom megtartani az előadásomat, mert angol nyelven van a PowerPoint előadásom is, úgyhogy elnézést, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a, az előrelépési jelentést. A TNT hálózatokról 14 és 15-ös évről van szó. A rendelet szerint két évenként be kell számolni a parlamentnek, hogy lássuk, milyen előrelépés születik a TNT hálózatról. Nem fogom felolvasni ezt a cikket, de önök is emlékezhetnek rá, vagy emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy ez a két évenkénti beszámolás jogalapja. Miről számolunk be? Hogyan állunk a TNT végrehajtásában. Van számos kritériumunk a különböző közlekedési ágazatokra, e, és itt láthatják, hogy lépésről lépésre haladunk a kritériumok végrehajtásában, például a villamosítás, e, a, e, sineken, aztán a nyomtávolság, illetve egyéb témákban. 2030-ra kell a törzshálózatot, 2050-re a kiegészítő hálózatot, az átfogó hálózatot teljesen megreformálni. Minden kritériumról beszámolunk a jelentésben. Azt gondoljuk, hogy elég jó, a elég jól sikerült haladni. A következő szlájdon láthatják, hogy mennyi pénzt fordítunk erre a végrehajtásra. Azt láthatják, kékben látják, a kiadásokat, és aztán persze pirossal látják a kötelezettségvállalásokat. Itt eh, van egy különbség, amely amelyet meg kell eh, határoznom. A TNT és a CF-ben elég alacsonyak a kifizetések és magasak a kötelezettségvállások, míg az eh, az kohéziós alapban pedig magasabbak a kifizetések, alacsonyabbak a, költség, a kötelezettségvállalások. Nos, a tentében elég nagyok, nagy az előrelépés a Connecting Europe Facility-ben, és nagyon sok pénzre vállaltunk kötelezettséget. A nyári szünet előtt elmagyaráztam a harmadik kiírásnak, versenykiírásnak az eredményét, 95%-os kötelezettségvállalási szinten voltunk, csak a költségvetésnek csak az 5%-a maradt meg. Tehát 2004 15 ben és 2016-ban is magasak voltak a kötelezettségvállalások, ez tükröződik a CEF piros oszlopában. A TNT kék oszlopa az előző tenté program programjainak a kifizetéseiből is összetevődik. Az EC alapoknál más a helyzet. Itt a 2007-2013-as időszak projektjeinek kifizetésére került sor. A ny- az új fellépésekre vonatkozó kötelezettségvállalások azonban csökkentek. az elkövetkezendő években sokkal inkább a kifizetésekre eh, kerül sor, és nem annyira a kötelezettségvállalásokra. Eh, ez minden alkalommal, eh, ez a ciklus, ez szembeötlő. A Connecting Europe Facility a gyors végrehajtással tűnik ki, tehát nagyon korán kötelezettséget vállalunk a pénzekre, és ezért gyorsan megtörténhet a programok megvalósítása is. Az Európai Beruházási Banknak nincs köze a programokhoz, hanem a pénzügyi lebonyolításban van szerepük. Hogyha megnézzük a következő oldalt, látják, hogy a pénzt mire fordítottuk 2014-2015-ben. Itt látják a megoszlást, ezt röviden el kell magyaráznom. A, több, a költségvetésnek több mint a fele a vasútra ment, de maga csak a CEF 17% volt, a közúti és egyéb komponensek sokkal magasabbak voltak, mert itt átlagról beszélünk. A CEF-ben a közúti komponens sokkal alacsonyabb, de az itt ábrázolt ábrán 30%-ot látnak. Tehát ez egy fontos információ önök számára, hogy lássák, hogy a CEF és az ESI alapok különbözőek, de kiegészítik egymást. Az ESI alapok hozzájárulnak a TNT e hálózathoz a közúti ágazatban és más TNT e ágazatokban is. Ha most rátérünk a következő diára, akkor hadd mondjam el, hogy a jelentéstétel hogyan valósul meg. Ez az első ez az első jelentéstétel a tenté rendelet hatája alatt. Az adatok összegyűjtése nem volt olyan egyszerű. A tagállamok nem tagállamoknak nem áll mindig rendelkezésükre az információ, mert egyes érdekelt felek nem nemzeti vagy tagállami érdekelt felek, de lehetnek regionális vagy vagy privát cégek, vállalkozások, nem volt egyszerű az adat összegyűjtése. Minden esetre arra jutottunk, hogy nagyon sok adat nem állt rendelkezésre 2016-ban. Azt gondoltuk, hogy 2014-15-ös számokat már 16-ban be tudjuk mutatni, de hát ez nem volt így. A tagállamoknak be kell egy gyűjteniük ezeket az adatokat a különböző szereplőktől, és mire ez megtörtént, már 2017 volt. próbáltuk javítani az adatok összegyűjtését a TNT programból szerzett tapasztalataink alapján is, de sajnos csak az N plusz 2-es jelentéstétel valósul meg, tehát a 2017-es számokról 2019-ben tudunk beszámolni, nem azért, mert nem akarjuk rendelkezésre bocsátani önöknek ezeket az adatokat, hanem azért, mert a tagállamok sem tudják nekünk benyújtani ezeket az adatokat korábban. Persze szeptemberben még további feladatok várnak ránk a 2016-os évre vonatkozva, vonatkozóan, hogy minél gyorsabban további adatokat tudjunk önöknek rendelkezésre bocsátani. Nem akarunk eljük önöket tehát információ nélkül hagyni. Az Európai koordinátorok is beszámolnak a munkatervükről, de persze vannak más lehetőségek is, a költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a tenti előrelépését ebből is le lehet vonni, aztán a különböző versenykiírásokról eh, szóló információ. Aztán lesz egy Connecting Europe konferencia szeptember 21-22-én Tallinnban, és annak érdekében, hogy ezeket eh, mind ezeket az eseményeket mind összefoglaljuk, ez, erről brosúrát készítünk. A legutóbbi eh, a Connecting Europe Facility és a e év előrelépéséről szóló, előrelé, szóló információt a talini konferenciára elkészítjük, úgyhogy a két rendelet végrehajtásáról ott is kapnak további információkat. Ez mutatja azt is, hogy Tallinnban miről fogunk beszélni, a következő pénzügyi perspektívák előkészítéséről is. Most 96%-á, a költségvetés 96%-ára vállaltunk kötelezettséget, és csak 4% maradt a CEF eszközben közlekedésre. Úgyhogy nagyon lelkiismeretesen hajtjuk végre a költségvetést. A képviselőket arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a Talini konferencián. Ön, ön ott részt fog venni elnökasszony, Bulcasz biztos asszonyjal és az észt közlekedési miniszterrel, úgyhogy elég korán kapnak információt erről. Ennyiben hagynám elnökasszony, tehát két éves beszámolásról van szó. Ez nagyon robusztus adattömeg, amit elemzünk, és a munkánk alapját képezi ez, és um, a két éves beszámolási ciklus folytatódni fog. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Rotesz úrnak. Igen, nagyon örülök, hogy Tallinnban újra találkozunk majd. A mi szakbizottságunk célja a valódi költségvetés, hiszen nagyon egyszerű a célkitűzésünk, az európai közlekedésbe úgy kell beruházni, hogy a jövőbeni perspektívát tartsuk szem előtt. Ez rendkívül fontos Európa számára, hiszen ez a polgároknak is megmutatja, hogy foglalkozunk az ő mobilitási, közlekedési lehetőségeikkel, a klímára is tisz, ö, ö, ö, tekintettel vagyunk, és közben a költségvetést sem felejtjük el. Úgyhogy most megadom a szót a koordinátoroknak. Wim van den Kamp, kezdi. Elnök asszony. Köszönöm. Markus Piper kollégám, ha attól félek, hogy nem tudja, hogy a napi rendet kicsit megváltoztattuk, úgyhogy nyilván az ő nevében is beszélek ezzel a napirenddel kapcsolat, napirendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm a bizottságnak a világos, egyértelmű beszámolóját. Minden teljesen világos volt, semmi homályos pont nem maradt benne, de azért mégis van néhány kérdésem. Először is Reuters úr 13,69 milliárd nyi hitelről beszélt az EIB részéről. Ez mennyi volt ebből az FC előtt, közben és után? Eh, tudjuk, hogy az EIB már az FC előtt nagyon sok eh, támogatást adott, de persze az FC a mi kis eh, gyermekünk, és hát óvnunk és védenünk kell. Úgyhogy szeretném látni, hogy az EFSZ-nek mi a szerepe ebben a 13,69 milliárd euróban. Egy dolog engem nyugtalanít. Itt vannak kötelezettségvállalások és kifizetések, de nem kap kaptunk visszacsatoló adatokat. Kötelezettséget vállalunk, kifizetjük a pénzt, és akkor a tagállamokat megkérdezzük, hogy mire költötték ezt a pénzt, és akkor a tagállamok nem tudják ezt a, ezeket az adatokat beszolgáltatni. Hát ez nincs rendben nem lehetne itt valamit javítani. Az INTA szakbizottságban én vagyok a komitológia felelőse, és ott is azt látom, hogy a tagállamok gyakran azt mondják, hogy átadjuk ezt a bizottságra, nem foglalkozunk ezzel, de hát ez a régi um, luxus hozzáállás, ez nem megfelelő. Aztán a Tallini konferenciára, ha Isten is úgy akarja, én is elmegyek. Önök itt már az új MFF-ről beszélnek, a néppártban is elég intenzív vita folyik erről és megpróbálom elérni, hogy a közlekedési ágazat a napi renden egy kicsit előbbre kerüljön, hiszen egyedül a gazdákkal nem fog ez sikerülni, mert akkor senki nem fog ránk figyelni. Elnök asszony, 730 milliárd euróra lenne szükség, ha jól értettem, de most azt olvastam, hogy egy trilliónál többre is szükség lesz, ez persze mind-mind nyitott kérdés. 60 milliárdot költöttünk el. Tehát a 730 milliárdig eljutni, még egy hosszú út áll előttünk talán tájékoztathatnának pontosabban a számokról. 2030-ig mi lesz? hogyha még két periódust hozzáveszünk, akkor már 2030-ban is vagyunk. Úgyhogy erre szeretnék további információt kapni. Köszönöm szépen. Yes. Ayala Sanders asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentést, és köszönöm szépen a világos beszámolót. Először is kezdjük a hiányzó adatokkal. Mégiscsak sikerült egy előrelépést tenni. Egy kicsit hogyan tudunk a tagállamokkal szemben határozottabban fellépni, hogy jobb adatokat, több adatot kapjunk és hamarabb. Aztán második kérdésem. Ön, tudom, hogy önök folyamatosan dolgoznak, de mégis azt szeretném kérdezni, hogy a parlament mit tehet annak érdekében, hogy egy 2019 előtt egy köztes mm, időszakot lezárjon, jövő év júliusára gondolok, maximális információkra van szükség. A legutóbbi időszaknál jobb tájékoztatásra van szükség, hogy a következő MFR jobb legyen. Ami a, MFF, ami a koordinátorokat illeti, koordinátorok ülésen is beszéltünk erről, és eh, eh, Fim van der Kampal egyetértek, ami eh, az adatok hiányosságát illeti harmadszor, ami a legislatív kérdéseket illeti, van-e erről valamilyen lista, bizonyos konkrét jogszabályi javaslatokra van szükség, hogy a határmenti területeken e, is e, megfelelő megoldásokra jussunk. Vannak itt hézagok, vannak e, szűk keresztmetszetek, ezeket pontosan tudjuk el, hogy melyek ezek, hol találhatók, be tudjuk ezeket azonosítani. Aztán még egy kérdés, szívesen segítünk önnek ebben a szakbizottságban. A CEF eszköz hatékonysága a többi eszközhöz képest. Hogy a CEF hatékonyságát hogyan tudjuk tehát javítani? Ez egy fontos kérdés. Aztán még egy negyedik az infrastruktúra területére még egy további negyedik ágazatra lenne szükség, vagy oszlopra lenne szükség. Különböző elemekről kapcsolatban nem kaptunk elég információt. Foster asszony nem szeretne hozzászólni? Nem, akkor Talicska. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek, jó napot kívánok az igazgató úrnak is. Köszönöm szépen ezt a, az előadást. Egy-két megjegyzésem lenne az előadással kapcsolatosan. A 75%-kal és a 75% alatti adatokkal kapcsolatos két oszlopra hivatkoznék. Második megjegyzés, nagyon örülök annak, hogy a TENT e és a CEF sikertörténet. Úgy gondolom nagyon jó, hogy pénzeket különítettünk el ezekre, de mi nem költségvetési szakbizottság vagyunk, ezért nem csak a pénzügyi vetület a fontos a számunkra. Nem mondom azt, hogy ez a megfelelő pillanat, de a legközelebbi alkalommal talán jó volna látni azt is, hogy a közlekedés szempontjából milyen kézzelfogható változások következtek be. Visszautalnék a, a megvalósíthatósági tanulmányokra, amelyek a tenté kapcsán például megmutatták azt, hogy ilyen-olyan következményekkel kellene járnia a tenté végrehajtásának a kereskedelemre, a közlekedésre és így tovább. Jó lenne, hogyha meg tudnánk vizsgálni, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokban igazunk volt-e, jó döntésnek bizonyult-e ennek az elindítása, és ez egyfajta bizonyíték is lenne a szakértők irányába, és a laikusok irányába, és a polgárok irányába, arra vonatkozólag, hogy jól döntöttünk. Nem tudom, mikor lehetne ezt megvalósítani, de szerintem érdemes lenne ebből a szempontból is megvizsgálni ezt a dolgot. 2% a multimodernis közlekedésre. Azt hiszem, ez kihívás lesz még az elkövetkezendő években, ami az adatokat illeti. Tudom, hogy az Európai Bizottság nehéz helyzetben van. De a múltban is rengeteg jelentés született, és abban a, szem, abban a pillanatban, amikor valami kézzelfoghatóvá, láthatóvá válik, az nyomást gyakorol. Talán érdemes lenne egy adatbázist létrehozni, amelyet a tagállamok töltenének fel adatokkal. Hát, ha azt látnám, hogy például a spanyolok sokkal jobban teljesítenek, mint én magam, az engem nagyon kellemetlen helyzetbe hozna személy szerint. Tehát például a bizottság közé tehetné az adatokat, ez egy politikai kérdés, kérés, amelyet megfogalmazhatnánk. Nem is kell ehhez döntéshozatal. A jövőben a jövőre vonatkozólag tudom, hogy a koordinátorok azok, akik a releváns tenté folyosók értékelését végzik, de jó lenne, hogyha legközelebb kaphatnánk egy értékelést a bizottságtól a külön, külön a tenté folyosókra lebontva. Nem csak arra vonatkozólag, hogy mennyi pénzt költöttünk el, hanem arra vonatkozólag, hogy a közlekedés hogyan változott. Ez mutatná, hogy hogyan teljesítenek a tagállamok és hogyan teljesítenek a folyosók. Jó lenne ezeket látni. Én személy szerint nagyon örülnék ezeknek az információknak. És ez mutatná azt is, hogy a koordinátoraink mennyire teljesítenek jól. Nem akarok kollegiális szeretnék maradni, de szerintem azért jó lenne látni, hogy ők mennyire sikeresen végzik a munkájukat. Szép. Köszönöm, Telicska úr, nekem is vannak kérdéseim. Nem gondolja úgy a bizottság, vagy átgondolta már a bizottság, hogy milyen jogi keretbe, új keretbe, új projekt eh, keretébe lehetne helyezni ezt az eljárást? Miért? Mert a jövőben mindez azt jelenti, hogy új jogi keretre van szükségünk. Másodszorban a jogi keret esetében gyorsan kell eljárnunk, mi társ, elő, társ jogalkotóként, ugye a jövő az MFF, az új MFF már itt van. És megint csak magam is a Lyon-Torinói vasútra gondolok. De az én kormányom például úgy gondolja, hogy a, a Lyon torinói vasútba nem is kell investálni. Egy kormány műszakilag bármilyen kormány legyen is, úgy dönt, hogy leállít egy projektet, akkor mi történik? Akkor az Európai Bizottság visszaveszi a kiosztott, lehívott pénzeket? Erdogó is szeretett volna még szót kérni. Tessék parancsolni. Ja, zunächst einmal herzlichen Először is köszönöm szépen az, a beszámolót Rújtász úrnak. Az ember mindig örül, ha arról hall, hogy pozitívan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen tehát az Európai Bizottságnak. Kollege Telitschke auch gesagt hat, dass wir, glaube ich, schon auch als äh, Verkehrsausschuss nochmal ähm, arra reagálnék, amit Telicska úr mondott. Szerintem a Trannak äh, egy szóbeli választ igénylő kérdést kellene megfogalmazni az EB irányába, még egyszer hangsúlyozva azt, mennyire fontos, hogy a tagállamok információkat jutassanak el, hiszen ők azok, akik leginkább profitálnak az egészből, miközben információkat nem szolgáltatnak megfelelően, úgyhogy ezt a javaslatot támogatom. Még egy kérdésem lenne, igaz-e, hogy a 2020-ig szóló összköltségvetésnek már a 90%-át odaítéltük, ha ez így van, akkor elég, hogyha bólogat. És a legfőbb dolog, amire kitérnék ma, Reuters úr, annak idején döntöttünk a tentéről, már eltelt azóta öt év. Az elmúlt öt év során sok minden változott, a mobilitás területén is. Annak idején a jogalkotás során azt mondtuk, hogy 2020-ig szóljon az egész, és utána majd megújítjuk 2030-ig. Én most már ott tartok, hogy a második részét annak, amit elterveztünk, azért máshogy kellene kialakítanunk. A, a jövőt, a közlekedés jövőjét is szem előtt kell tartanunk. Emlékeztetnék itt arra, arra vitára, amely a belső motorokról szól, nem csak Németországban, hanem Európa szerte. Mely régiói a világnak vezetnek, mely ágazatokban, például Ázsiában a hidrogéntechnológia, Európában a dízeltechnológia szüksége van-e még ez utóbbira, igen vagy nem? ezek a kérdések merülnek fel. A tagállamokban most zajlik a vita arról, hogy Európában milyen irányba menjen a mobilitás. Hogyha a TENTÉ keretén belül tudunk erre hatni, akkor a Clean Power for Transport, ami már sokat emlegettünk, a nitrogénoxid szennyezés, a szállópor koncentráció, ezeket a témákat kellene kezelnünk, mert ezek tesznek minket versenyképesét Európában. Egy olyan tentét kellene tehát kialakítanunk a második szakaszban, amely ezekre a témákra reagál. Nevezhetjük ezt masterplannak, mestertervnek, vagy máshogy is nevezhetjük akár, de el kell gondolkodnunk azon, hogy Európa az elkövetkezendő 10-15-20 évben milyen irányba akar menni. És még egy utolsó mondat, sokat beszélünk az elektromobilitásról, ilyenkor persze a hidrogén technológiára is gondolunk, erre is szükség van. Az ágazataink ténylegesen nehéz helyzetben vannak, mert a ciklusok 7 évente váltakoznak, és Németország ehhez nem lesz egyedül elég, egész Európának kell meghatároznia, egész Európára vetétve kell meghatározni a különböző öm, célokat az értékteremtési láncra vonatkozólag. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a széndiokszid célkitűzéseinket sem tudjuk elérni, és a világszerte vállalt vezető szerepünket sem tudjuk megtartani. Question passionnante, monsieur Valóban, rendkívül lelkesítő e kérdés, Ertug úr. Igen, önhöz beszélek, Ertug úr. Kulcsfontosságú, döntő jelentőségű a jövő szempontjából a gépjármű ipar átállása. Hogyan támogatjuk az európai beruházások? Hogyan képesek átállítani a gépjármű e, ipart, de a hidrogén e, aspektusról, az elektromos üzemű autókról se feledkezzünk meg, az atomenergiáról és a földgázról sem. Hogyan lehet energiamixet létrehozni, és minden mögött valami olyasmi húzódik meg, amelynek elébe kell, hogy menjen a bizottság. Mert amikor a gépjármű ágazat átállásáról beszélünk, nem rejthetjük vég alá a technológiai kérdések körét sem. Ertug úr, ön is tudja, hogy a technológia elektromos üzemű autók területén késésben vagyunk, és a szakmai továbbképzése felejtsük el. Itt pedig érdemi problémával van dolgunk. Európában, ha számadatokat vizsgáljuk meg, a gépjármű üzemág 15 millióan dolgoznak a gépjármű iparban, Európában. Látjuk, micsoda kihívásról van szó. Ertugúrral egyetértek. Ha Európa egy adott időben valóban vezető szerepet kíván betölteni, mert látjuk, hogy Japán, Kína még az USA is ö, már átálltak. Máshol járnak, mi pedig hátul kullogunk. Öné a szó. Persze, nem mondom azt, hogy mindjárt itt minden kihívásra meg kell válaszolni, de kérem, gondolatébresztő válaszoljon. Very... Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a rendkívül érdekes és jó kérdéseket. Látom, hogy mindenki most jött vissza a nyaralásból, és nagyon kipihent. Először is, ami Vandekamp úr kérdéseit illeti. A 2014-15-re vonatkozó beszámolóban nem annyira, nem kapott annyira kiemelkedő szerepet az FC. Eltelt némi idő, amíg megszületett a döntés az FC-ről, aztán a CEF-ben történt változás, ezek miatt a következő beszámolóban látszik majd jobban, hogy az FC kapcsán és a többi pénzügyi eszköz kapcsán mi történt. Jelen pillanatban az FC-ben 47 cselekvés irányul a közlekedési ágazatra, és kb. 24 milliárd eurónyi összegről beszélhetünk. Ez szerepel abban a dokumentumban, amelyet a jövő héten, önök, jövő héten önök is megkapnak. Később tehát majd jóval több információt kaphatnak arról, hogy az Európai Beruházási Bank a TENT e és az CEF számára, illetve az FC kapcsán milyen pénzeket folyósít a különböző projektek végrehajtására. Többen felvetették a tagállami jelentéstétel kérdését és ami a jelentéstételt illeti, kiváló nak minősíthetjük azt, hiszen van az NEA, egy végrehajtó ügynökség, amely közvetlen párbeszédet folytat a tagállamokkal és a projektek végrehajtóival, minden egyes cselekvés esetében van egy támogatási megállapodás, és így tovább, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy a CEF költségvetéséből milyen összegek hová kerülnek, mire költik őket, és mikor zárul le a cselekvés. Ez a legjobb információ. A az FC esetében már jóval bonyolultabb a helyzet, mert nem központosított az irányítás, és a DG régióba befolyó információk értékelése jóval tovább tart. A parlamentnek is beszámolunk a pénzek elköltéséről, és hát láthatják, hogy van egyfajta időbeli eltolódás, ami az információk érkezését illeti. És a 75 milliót meghaladó összegek esetében persze van egy különleges eljárás, ilyenkor az Európai Bizottság hagyja jóvá a cselekvést, a kollégáinkkal együtt nagyon jó együttműködést alakítottunk ki a DG régióval, de vannak persze a költségvetésnek olyan részei, amelyek esetében nem látunk annyira rá, hogy mi történik, ilyenkor egy kicsit több időre van szükség, amíg a beszámoló elkészül. Ha a CEFEN és az ESZIN túl megyünk, akkor itt van az Európai Beruházási Bank, konzultálunk, folyamatosan tudunk a támogatásokról, tudunk az EFSZ-ről. Ez a TNT költségvetésének egy olyan része, amelyről szintén elég sokat tudunk, de ezek, ez a hármon túl jóval bonyolultabb a dolog, hiszen a tagállamokat nem csak arra kértük, hogy ezekről számoljanak be, hanem hogy számoljanak be az összes beruházásról, amelyet a TNT átfogó és törzshálózatát illetően foganatosítanak. És itt már az információs folyam egy kicsit bonyolultabbá válik, a helyi, a regionális hatóságok, a különböző magánszereplők részéről folynak be információk. Megpróbáltunk valamiféle megoldást foganatosítani. Telicska úr is azt vetette fel, hogy lehetne esetleg egy adatbázis létrehozni. Igen, ezen dolgozunk. 2007 óta van egy tentek adatbázis, amelynek van egy olyan része, amelyhez csak a szakértők férnek hozzá, és van egy olyan része, amelyhez nyilvánosan is hozzáférhetnek. Az iPhone-jukon is most azonnal akár utána nézhetnek. Eljuttathatom önöknek a linket, hogy honnan tudják letölteni a vonatkozó alkalmazást, és itt megkapják a különböző információkat az fc re a CEF-re vonatkozóan, és korlátozott mértékben hozzáférhetők azok az információk is, amelyeket Telicska úr kért. Tudjuk persze folyamatosan, hogy mely kritérium esetében hogyan alakulnak a számok. Ezek a részletesebb információk is az összes szekcióra lebontva hozzáférhetővé válnak idővel ebben az alkalmazásban. Az év végéig várhatóan a tagállamok validálják ezeket az adatokat az adatbázisban. Amint ezt megteszik a tagállamok, nyilvánossá tesszük az adatokat. Tehát az adatbázis folyamatosan bővül a nyilvános hozzáférés számára és Telicska úr azt hiszem nagyon jó felvetést tett a következő jelentésünkre vonatkozóan is. Például a kritériumokra vonatkozólag térképeket mutathatnánk be, összehasonlíthatnánk, hogy mi történt 2014-ben, most hol tartunk, és hogy milyen beruházásokra volt szükség, a különböző kritériumok hogyan alakultak a beruházások hatására. Ami a költségvetést illeti, 750 milliárd valóban az az összeg, amely 2030-ig a törzshálózatra vonatkozik. A tagállamokat felkértük, hogy, meg, hogy erősítsék meg ezt az adatot, és ezt meg is tették Tallinnban. A jövő héten eljutatjuk önöknek azokat az adatokat is, amelyek a 2030-ig és 2050-ig történő beruházásokra vonatkoznak a hálózatban, illetve az átfogó hálózatban. Az 1,5 billiós számadat egyébként a hálózatot, az átfogó hálózatot is tartalmazza, és más költségeket is. Tehát a másfél billiós adat sem olyasmi, amit légből kaptunk volna, hanem ténylegesen ez vonatkozik a törzs, az átfogó hálózatra és egyéb költségekre. Ejele Szender asszony kérdésére már válaszoltam, ami a tagállami adatok hiányát életi konstruktívan együttműködünk a tagállamokkal, a tagállamok is nagyon szeretik az Európai Összekapcsolódási Hálózatot, a Connecting Europe facility -t. Nagyon ö, kedvező számukra ez a közvetlen ö, irányítású rendszer, hiszen viszonylag egyszerű a végrehajtás, és van egy jó ügynökség is az egész mögött, úgyhogy a tagállamokkal való kapcsolattartás nagyon jó, de a tagállamok maguk is néha nagyon nagy akadályokba ütköznek, hogy megkapják a légikikötőktől, a helyi és a regionális háló, hatóságoktól és másoktól az adatokat. Ami a folyósokat illeti, itt is nagyon jó adatokkal rendelkezünk, mert folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az összes szereplővel. A koordinátorokkal való kapcsolattartás nagyon jó, ők helyben begyűjtik az adatokat és továbbítják felénk. Telicska úr, már válaszoltam a különböző eszközökre vonatkozólag, az adatbázisról is szóltam, a jelentéstételről. Meg tudjuk-e becsülni a folyosók és a koordinátorok hatékonyságát, és az eredményességet általában. Mindegyik koridor esetében más és máshogy működnek a dolgok. A Balti-tenger esetében például nagyon nagy szerepet játszik a politika. Jelen pillanatban sokkal erősebb eszközeink vannak, persze, mert a koordinátorok beleszólhatnak a költségvetésbe, Trautmann asszony, most dolgozunk például éppen a tenté keretein belül a Balti-tengeri cselekvésen, és próbálunk megteremteni egy olyan keretet, amely meghaladja a támogatási megállapodást. Franciául folytatom. Franciául folytatom. Mi történik, mikor egy cselekvés? Mi történik, amikor egy cselekvés késésben van? A tenténél már az előző időszakban is láttuk, hogy vannak késések, késedelmes végrehajtások. A use it or lose it használd föl, vagy elveszíted elven működik mindez. Egy olyan szerződésről van szó, amely alapján hogyha a költségvetéséből a tentének nem használták föl az adott összeget, akkor azt visszavesszük az adott időszakban. Hogyha a Lyon-Torinói cselekvés késedelmes lenne, akkor 2014-20-as időszakban plusz a három további évben nem használnák föl a fellépésre, Hogyha azon időpontig az összeget tehát nem használják föl a tervezett fellépésekre, akkor a költségvetésbe visszakerül az összeg, és akkor egy másik pályázatot finanszírozunk. Így működik tehát ez a TENTI projektműködés. Nem hiszem, hogy más Európai Uniós költségvetés ennyire úgymond szigorú feltételek között működne, miért járunk így el? Azért, mert valahol igen szigorú keretek között menedzseljük ezen költségvetést, megfelelően kell sáfárkodni az adott összegekkel, és teljesen kimeríteni azokat. Angolul folytatom. Most Artuk, Ertukor kérdésére térek vissza. Azt gondolom, hogy nem szabad alábecsülni az önök által elvégzett munkát, mert a TENTI rendelet annyira modern, hogy már alternatív üzemanyagokba és modernizációba fektetünk a rendszerben már most. Innoválunk, újítunk, városi felhasználásban is, és ez a jogszabály, modern jogszabály korszerű jogszabály. Már fél milliárdat erre költöttünk. A bizottság természetesen a különböző mobilitási csomagokon is dolgozott. A második csomagon is már novemberben fogjuk előterjeszteni, és további javaslatokat fogunk megfogalmazni e területen. Nem csak az első mobilitási csomagról beszélek, hanem a másodikról, további alternatív üzemanyag infrastruktúrák kidolgozására, kiépítésére vonatkozó anyagi támogatás, töltőállomások, elektromos üzemű autók feltöltésére, energiaszinergia, földgáz és elektromos üzemanyagok alkalmazása. Itt van már a tenté költségvetés, fél milliárdot felhasználtunk belőle, van még lehetőség már a mostani programozási időszakban is az összegek kiaknázására. A jelentéstétel nagyon fontos, ne felejtsék el önök sem, hogy mennyire fontos e vita lefolytatása. Köszönöm értékes idejüket, figyelmüket és a vitát. Elnök asszony. Rajter úr, Herald, ha megengedi, ha megengeded, köszönöm szépen az együttműködését, mindig nagy öröm. Önt hallgatni, és azt is nagyra értékeljük, hogy a szakbizottság számára mindig rendelkezésre áll. Tíz napon belül Tallinnban találkozunk újra, és mint mindig jó tím munkát fogunk végezni annak érdekében, hogy nagyra törő, építő jelleggel alakítsuk Európa közlekedési szakpolitikáját. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! A mai ülésünknek vége, de a koordinátorok számára még nincs vége, mert 11 óra 5-kor folytatjuk ugyanitt a teremben, legközelebb a többiekkel pedig pontosan szeptember 7-én 9 órakor találkozunk. Köszönöm szépen figyelmüket, a koordinátorokat pedig kérem, hogy fáradjanak vissza a terembe 11 óra 5 óra, 11 óra 5 perckor. Köszönöm Rajtársz úr a kiváló minőségi előadást.